Good morning, Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Jó reggelt kívánok mindenkinek! <laughs> Nobody cares me. Hát velem senki se foglalkozik, kérdezi az elnök úr. Uh, do you hear me? No. Hallják? Nem semmit? kérdezi az elnök úr. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Mindenkit szeretnék megkérni, hogy foglaljon helyet, és a beszélgetéseket rekesszék be. Nyilván nagyon izgalmas beszélgetéseket folytatnak, de a mi ülésünk is nagyon izgalmas lesz, hiszen sok szavazni valónk van újra régi termünkben találkozhatunk itt a P3C50-ben. A korábbi ciklusok során itt már gyakran üléseztünk. Kezdjük akkor tehát a rend elfogadásával. A napirendet a dossziéjukban találhatják, hogyha ezzel kapcsolatban nincsen megjegyzés, akkor módosítás nélkül elfogadjuk a napi rendtervezetet. Valaki azt mondta éppen, hogy Most már jobb? kérdezi az elnök úr, valami gond lehet a mikrofonjával. Most jobb? kérdezi. Semmi. A tolmácsok kitűnően hallják az elnök úr mikrofonját. Most jobb? Mindegyik mikrofon működik, amit az elnök úr kipróbál, tehát a tolmácsok kitűnően hallják az elnök úr mikrofonját. I don't hear myself. No. Hello? Now it's working? Yes, it works. But it's not working very well. Úgy tűnik, hogy nem működik megfelelően a mikrofon, mondja az elnök úr, tehát a napi rendtervezet E, van-e ellenvetés az napirenddel kapcsolatban? Nem működik, mondja az elnök úr, pedig működik a mikrofonja, a tolmácsok kitűnően hallják az elnök úr mikrofonját. Tehát valakinek van ellenvetése a napi rendtervezettel kapcsolatban, hogyha nincsen, akkor a bejelenteni valóimat szeretném megosztani a kollégákkal, szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a délutáni ülésünk elején tehát délután háromkor fogunk kezdeni. Egy rövid tájékoztatást kapunk majd két nagyon fontos témával kapcsolatban, ez 5-10 perces lesz. Először is az AFET ITRE konferenciáról fogunk hallani egy tájékoztatást, kutatás, innovációs együttműködés a szomszédos országokkal erre március 31-én került sor. Patricia Tolja, alelnök asszonyunk, ott jelen volt velem együtt, nagyon sok fontos témát beszéltünk meg, ezért erről egy rövid tájékoztatást fogunk majd tartani a délután háromkor kezdődő ülésünkön. A következő tájékoztatás pedig a Digitális Unióval foglalkozó munkacsoport első üléséről szól majd, erre március 26-án került sor, és nagyon sikeres találkozója volt ez a munkacsoportunknak tehát valószínűleg olyan 5-10 perces tájékoztatót hallhatunk, most nincs erre időnk, mert szavaznunk kell, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogyha valakit érdekel ez a téma, és biztos vagyok ebben, Eller kolléga, kérem, Eller kolléga, kérem, hát úgy tűnik, hogy senki se figyel rám. Nagyon nehéz így beszélni, hogyha önök hogyha valakinek nincsen mikrofonja, akkor nem igazi elnök. Az elnök úr hiába kopogtatja a mikrofonját, kitűnően működik a mikrofon. A tolmácsok nagyon jól hallják. Kérjük, hogy erről tájékoztassák az elnök urat. Kedves kollégák, a jegyzőkönyveket megtalálhatják a dossziéjukban, február 23-24-i ülésünkről, illetve a március 9 ülésünkről szóló jegyzőkönyvet. Hogyha nincs ellenvetés, megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket. És először is egy próbaszavazást fogunk tartani, ugyanis kezdjük most a szavazást, tehát egy próbaszavazást fogunk tartani, kedves kollégák, Szeretik-e az ITRE bizottságot? Erre szavazzanak, legyenek olyan kedvesek. Megnyitom a szavazást. A szavazást megnyitom, mondja az elnök úr, a szavazást megnyitom. Tehát a szavazást megnyitom, nem működik a mikrofon, mondja az elnök úr. Pedig működik. Te jó ég, mondja az elnök úr, hát ez sem működik. Most már jó, most már jól működik, mondja az elnök úr. Tehát én magam is nagyon kedvelem az ITRE bizottságot természetesen, mondja az elnök úr. Akkor most már nagyon gyorsan haladhatunk, tehát Európai Stratégiai Beruházási Alap, ezzel fogjuk kezdeni a jelentéstevőnk, Katrin van Bremt asszony, 536 módosító indítványt nyújtottak be, nagyon sok kompromisszumos indítvány született, és kezdjük akkor a szavazást. Egyes kompromisszum, illetve hetes kompromisszum. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 256-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 258-as módosító mellette. Bocsánat, első rész kitámogatja, ki van ellene, elektronikusan is ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Tehát a 258-as első részéről szavazunk. A néppárt részéről egyel többen szavaztak, mint amennyi lehetett volna. Még mindig egyel többen szavaznak, valaki vegye ki a kártyáját. Most már rendben van, mondja az elnök úr. Tehát akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 258 második része, ki támogatja, ki van ellene, elutasítottuk. 265. Első rész, csak az első rész. Ki van mellette? Ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. A néppárt részéről egyel többen szavaztak. Lezárom. Elfogadtuk. 266-os jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, igaza van, nem voltam biztos én sem, tehát a szavazást megnyitom 266-osról. Lezárom. Elutasítottuk. Önnek igaza volt, képviselőasszony. 267-es, ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 269-es jön. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 270-es ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 278, 271 mellette, ellene, Elfogadtuk. Hármas kompromisszum és 35-ös mellette. Ellene. Elfogadtuk. 277-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 279 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 293 mellette ellene elutasítottuk. 295 mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Tehát a 295-ösről szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 305-ös, 304-es, mellette, ellene, elutasítottuk. három mellette, ellene, elutasítottuk, de szerintem ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum kémem mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum 19 és 30-as blokkban mellette. Ellene. Elfogadtuk. Gratulálok ezekhez a kompromisszumos indítványokhoz. 429, ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk. 430, első rész. Mellette? Ellene? Elutasítottuk. 480, 428-as, eh, együtt szavazunk mellette ki van ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 435. Mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. lezárom, elfogadtuk. 438, mellette, ellene, elutasítottuk. 441 mellette, elutasítottuk. Még egyszer, tehát 441-es ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk, elfogadtuk. 443 mellette. Ellene. Elutasítottuk, inkább ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom valóban elutasítottuk. 33-as. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 444-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 445 mellette. Ellene. Elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük, tehát a 445-ösről szavazunk. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 35. Mellette. Ellene elfogadtuk. 36 mellette. Melyiket akarják? Nem. Tehát 36-os mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. 36-osról megintom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 39. Kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. Tartózkodás, elnézést, tartózkodás, elnézést. Akkor ellenőrizzük, ugyanis ez nem egészen világos. Ellenőrizzük tehát a 39-es módosítót. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 447-es jön első rész. Hetes kompromisszum. Elnézést. Szeretném megkérdezni a szavazás eredményét, ugyanis mi plusszal szavaztunk, viszont a piros lámpa égett, úgyhogy mi az eredmény? A 39-es kompromisszumot elfogadtuk. Rendben, nagyon jó eredmény. ugyanis mi plusszal szavaztunk, tehát igennel szavaztunk, viszont a piros fény égett. Úgyhogy szerettük volna tudni, hogy a számokat illetően mi volt az eredmény. 30 mellette, 13, 13 ellene, és a tartózkodás pedig ellenőrizni kell. Tehát 30-an szavaztak mellette. Egyértelmű többség, igen. Tehát a 447-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, elfogadtuk. 443-as tehát elfogadtuk. 447-est mondja az elnök úr. 37-es jön. Ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum és 38-as mellette, ellene, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 473 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. tehát 473-ast elutasítottuk. Elfogadtuk, mondja az elnök úr, elfogadtuk. Elnézést kérek. 39. Mellette. Ellene. Hát ezt ki tudja. A szavazást megnyitom, ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. 474-es jön, mellette ellene. Ellenőrizzük. Elektronikus ellenőrzés. A szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 475 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 476-os jön. Nem. Tízes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. 495-ös mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. 495-öst. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös, illetve 500-as mellette, ellene elfogadtuk. 512 mellette ellene elfogadtuk. 514 mellette ellene elfogadtuk. 515 mellette ellene elfogadtuk szerintem. Inkább ellenőrizzük, az 515-ös tehát ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, te jó ég. Elnézést. 5-16-os, ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 15-ös ki van mellette? Ellene elfogadtuk. 57-es módosító mellette ellene elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 63-as módosító ki van mellette ellene elfogadtuk. 64-es mellette ellene elutasítottuk. 412 mellette, ellene, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 99-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt szerintem elutasítottuk, de elutasítottuk, így van. Százas. Ki van mellette? Ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 101-es, ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. 102-es mellette. Ellene. Nagyon kevés volt az eltérés, úgyhogy ellenőrizni kell, mert nem volt teljesen egyértelmű. Megnyitom a szavazást. 102-es tehát. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 163-as módosító második részéről szavazunk, ki van mellette, ellene elfogadtuk. 21-es kompromisszum, igen, igen, ellenőrizzük, tehát, a 163-as második részét, megnyitom a szavazást. Megint egyet több néppárti képviselő szavazott. Most jó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Mit mondtam, elfogadtuk? Elnézést. 21-es kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 14-es mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Következő kompromisszum ki van mellette? Ellene? A 40-es tartózkodás? Elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette? Ellene? Elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 129-es módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 131-es mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 131-es módosító. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25-es kompromisszum ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 26-os módosító kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, elfogadtuk. 148-as módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 150-es mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 158-as módosító mellette ellene elutasítottuk. 159 mellette ellene elfogadtuk. 160-as módosító ki van mellette, ellene elfogadtuk. 162-es mellette ellene elutasítottuk. 161-es mellette ellene elfogadtuk. 105-ös tartózkodás az előzőre, tehát a 161-es esetében kitartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan a 161-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést, néha nem kérdezek rá a tartózkodókra. Szeretném felgyorsítani a magunk számára. A következő, a 105-ös, módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Persze, természetesen, megnyitom a szavazást, ellenőrzést kértek a teremből. Egy néppárti képviselővel megint többen szavaztak, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Önnek igaza volt. 9-es módosító. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 166 mellette? Ellene? Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tehát 166-osról van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es kompromisszum ki van mellette. Ellene. Elfogadtuk. 167 mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 169. Ki van mellette? Ellene? Ezt elfogadtuk. Harminckettes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene elfogadtuk. 33-as mellette ellene elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 188-as és 189-es módosítóról együtt szavazunk ki, ma van mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Két módosítás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25-ös preambulum, 192-es módosító, ki mellette, ellene, elfogadtuk. 193-as mellette, ellene, Ellenőrizzük. 193-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 193-ast elfogadtuk. 192-es, ki van mellette? Ellene. Ezt elfogadtuk. 194-es, ki van mellette? 192-es megismételjük elektronikusan. Lezárom a szavazást. És el is fogadtuk. Egyes akciók nem voltak túl határozottak, ez, ez volt ennek az oka, de most már teljesen egyértelmű az eredmény, és láttam is. 194-es, ki van mellette? Ki van ellene? ellenőrizzük. 194-es tehát elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37-es kompromisszum. Bocsánat. 531-es módosító következik, tehát 531-es, ki van mellette? Ki van ellene? Elutasítottuk. 195. Ki van mellette? Ki van ellene? Elfogadtuk. 196-os ki van mellette? Ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 196-os. Módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 197-es következik. Erről kell szavazni, ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk. es ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk. 220. Ki van mellette? ellene. Úgy tűnik elfogadtuk, de ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, és le is zárom. És valóban elfogadtuk. 36-os kompromisszum ki van mellette. Ellene elfogadtuk. 37-es kompromisszum ki van mellette. Ellene Elfogadtuk. 228 ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. És végső szavazás. Elektronikusan végezzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 53 igen, 5 nem és 6 tartózkodás arányában elfogadtuk. Gratulálok mindenkinek, elsősorban az előadónak és mindenkinek, aki részt vett a munkában. Hosszas viták után a hosszas az időt jelenti, hiszen nagyon-nagyon gyorsan végeztünk vele. Gratulálok tehát még egyszer az előadónak. Hallgatok mindent rendben mert már is rátérünk a következő témára. Ez pedig az 1 per 2015-ös számú költségvetés módosítás az Európai Stratégiai Beruházásai Alap. Az előadó ugyanaz, 24 módosítót nyújtottak be, nem volt szükséges kompromisszumos módosítókra. Akkor kezdjük a szolgást. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, elfogadva. Három, mellette, ellene, elfogadva. Négy mellette, ellene, elfogadva. 12 mellette, ellene, elutasítva. 13 mellette, ellene, elutasítva. 14 mellette, ellene, elutasítva. 15 mellette, ellene, elutasítva 16 mellette, ellene, elutasítva 17 mellette, ellene elutasítva, öt mellette, ellene elfogadva, hat mellette, ellene elfogadva, tizennyolc mellette, ellene elutasítva, tizenkilenc mellette, ellene elutasítva, húsz mellette, ellene elutasítva, huszonegy mellette, ellene elutasítva 22 mellette, ellene, elutasítva 23 mellette, ellene, elutasítva 24 mellette, ellene, elutasítva 7-es mellette, ellene, elfogadva 8 mellette, ellene, elfogadva 9 mellette, ellene, elfogadva 10 mellette, ellene, elfogadva Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát 62-2-vel szemben, úgyhogy működik a demokrácia. Van Brent asszony, szeretne valamit mondani? Ezután a kemény munka után. Nagyon sok szavazás jön, úgyhogy nem hosszan fogok beszélni. Először is nagyon hálás vagyok az összes képviselőnek, elsősorban az árnyék jelentéstevőknek, ugyanis nagyon kevés idő állt rendelkezésre, nagyon kiváló munkát munkáztak, és kellemesen dolgoztunk edni. A másik pedig önnek szól, elnök úr. Most ez még csak az első epizód, és a következő a jövő heti szavazás a Költségvetési Bizottságban. Tudjuk, hogy ez egy különleges eljárás, és kizárólagos kompetenciái vannak. Például 2020-assal kapcsolatban, ezzel kapcsolatban nagy többségünk van, de az Ekonban és a költségvetési költségvetésben is még szavaznak róla. 5-2-es cikkel kapcsolatban, a kritériumokkal kapcsolatban tudom, hogy az ECON és a Budge bizottságokban vita, vita kezdődik a különböző kompetenciákat illetően. És szeretnék a különböző kollégákhoz és az árnyék jelentésekhez fordulni, de önhöz is elnök úr, mert nagyon fontos, hogy az ITRE bizottság, szakbizottság a saját hatásköréhez ragaszkodjon, és Például, hogyha az 5-ös 5 per 2.2-es nagyon jó kompromisszumot, amit ma elértünk, hogyha nem fogadják el, akkor igenis ragaszkodjunk a saját hatáskörünkhöz. Köszönöm. Let me uh, remind you one... Hadd emlékeztessek valamire. ez nagyon fontos. Köszönöm a megjegyzését a kolléganőnek. Az étrejének az 5.2-vel kapcsolatban kizárólagos kompetenciája van, ez a célkitűzéseket foglalja magában. Aztán a 18 os ami a Horizont 2020-as csökkentések, és a 20-assal kapcsolatban az Európa eszköz, összekötés eszközzel kapcsolatban. Ezeket szavazás nélkül kellene a vezető elfogadni de ugyanakkor volt egy úriember közötti e, megállapodás a legutolsó adatokat, számokat illetően, a költségvetési számokat illetően, és ezt önök jól tudják, mert e, tájékoztattuk önöket az egész e, kérdésről. A Kramer úr vezetésével a TRAN bizottságnak a véleményét figyelembe kell venni. De általánosságban önnek tökéletesen ide igaza van, asszonyom. Ugyanakkor ezt a kis pontot ne feledjük el, mondtam ugye, hogy úri emberek közötti megállapodás volt, és ez épp olyan annyira fontos, mint bármilyen más megállapodás, megállapodás amelyet egymással kötöttünk. Jó, köszönöm szépen, kedves kollégák! Jön a hetes pont, a KKV-k zöld növekedési lehetőségei. Philip de Bakker kolléga az ALD-től volt a jelentéstevő, 183 módosító volt, és a Költségvetési és a Regi Bizottságok véleményt fogalmaztak meg. 25 kompromisszumos meg, ö, módosító volt. Kezdjük. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elnézést. 52 mellette, ellene, elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 57 mellette, ellene, ellenőrizzük. 57-es, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 12, 10, ugye most szavaztunk a 11-esről, tehát akkor a 12-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Bocsánat, tartózkodás. Jó, rendben van. Hetvennégyes módosító mellette, ellene, ellenőrizzük. 74-essel kapcsolatban megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 75 mellette, ellene, elfogadva. 76 mellette, ellene, ellenőrizzük. Kérem, emeljék fel a kezüket, mert nem látom különben tisztán. 76-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 79 mellette, ellene elutasítottuk. 81 mellette ellene elutasítva. 82 mellette ellene elfogadva. 83 mellette ellene ellenőrizzük, ellenőrizzük a 83-asat elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 84 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 85 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 86 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 87 mellette. Bocsánat. Jó, akkor nézzük normálisan. 86-ról megint szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk. 87, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 88, 89 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tizenhármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 96 mellette Abstention. Ellene tartózkodás elfogadtuk 97-es mellette. Első rész két részből áll, tehát a 97-es első részéről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Tehát ellenőrizzük a szavazást, megnyitom az első részt, ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Második rész, a 97-es második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105 mellette ellene ellenőrizzük. 105-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 106 mellette, ellene, ellenőrizzük, 106-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette, 118-as mellette ellene elfogadta. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 124-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 127-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 129 mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizni kell. 129, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, bocsánat, 132 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát a 132-est elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 133 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Kérem, emeljék fel a kezüket, mert nagyon nehezen látom különben. 133, megnyitom és lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 138 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 138-ast elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum első része, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, 21-es kompromisszum második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. 147-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 147-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszonkettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159-es módosító mellette elleni tartózkodás elutasítva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 170-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 171-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 172-es mellette ellene tartózkodás senki sem tudja. 172, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 173 és 174 együtt, mert ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát 173 és 174 együtt elektronikusan ellenőrizzük, lezárjuk a szavazást. Elutasítva. ...175 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Tehát 175-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 176 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 177 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 178 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 181 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 183 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Öt mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hat mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hét mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es a első része mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 22-es elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37 ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Regi egyes mellette ellene tartózkodás. ellenőrizzük, tehát a regi egyesről szavazunk. Kérem, hogy tegyék fel világosan, egyértelműen, hogy hogyan szeretnének szavazni. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elnézést kérek, hát úgy tűnik, hogy nem teszik fel rendesen a kezüket. Regi négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi ötös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, regi 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, azt hiszem, regi 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, regi 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi 13 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Budget E módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Budget 1-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Budget 2 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom a bács kettőről. A szavazást megnyitom tehát. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Becset négyes. mellette ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Budget 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 8 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás, elektronikusan szavazunk. Elektronikusan szavazunk, tehát a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Nagyszerű, köszönöm szépen, Debaker kollégának pedig gratulálunk ehhez a jelentéshez, illetve valamennyi kollégához, az árnyék jelentéstevőknek is gratulálunk. Jön a következő szavazás, ez a nyolcas napi rendi pont. A közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyezőanyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozása. Frederik Federley kolléga, a jelentéstevő, illetve a vélemény előadója 185 módosító terjesztettek be, számos kompromisszum van ezek között, úgyhogy akkor kezdjük is. <laughs> That's it. Okay. Um, amendment 75. 75-ös ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 34. Bocsánat. 34. 34. Mellette. A 75-öst elfogadtuk. Tehát az elsőt elfogadtuk, ez volt a 75-ös. Most pedig hál' Istennek, rögtön tovább ugorhatunk a 74-esre, 34-esre, bocsánat, 34-es. Bocsánat, először mondtam jól, tehát 34-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 74-es jön mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük a 74-est, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 38-ast ellenőrizzük tehát. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 41-es, mellette tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 41-es, elektronikusan szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 42 és 43-as együtt. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette. Ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. Rendben, ellenőrizzük, tehát a 44-est ellenőrizzük elektronikusan. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A 40 a 40-esnek a 4-es része mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kérem, hogy tegyék fel jól láthatóan a kezüket, ugyanis nem látom, elnézésüket kérem. Tehát 45-ösről elektronikusan szavazunk. A 45-ösről elektronikusan szavazunk. A szavazást lezárom elutasítottuk. 46-47-es, ezekről együtt szavazunk. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, 50-es jön mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os módosító, illetve a 31-es, együtt szavazunk róluk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A 108-as következik mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt nem látom jól. Ellenőrizzük a 108-as tehát. Elektronikusan ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük a 108-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Négyes kompromisszummal foglalkozunk tehát. Elektronikus ellenőrzés következik. Elektronikusan ellenőrizzük. Várunk, várunk. Rendben. A néppártól egyel többen szavaztak túl gyorsak vagyunk. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Hatos kompromisszum következik, tehát elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 27-es kompromisszum, illetve 27-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 123-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Blogban szavazunk a 124-től egészen a 130-ig. Hét módosítóról tehát mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Tehát erről a blokkról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. A néppárt részéről egyel többen szavaztak. Rendben. Lezárom. Elutasítottuk. 131-es jön, illetve tehát a 131-es jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 133 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. A 133-as nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 134-es mellette, ellene. Tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, a 134-esről van szó, elektronikusan ellenőrizzük. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 15-ös jön, mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, elnézésüket kérem. 15-ösről szavazunk tehát. A szavazást le, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Blogban szavazunk a 135, 136, 137-ről. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Igen, ellenőrizzük, rendben van. Tehát erről a három módosítóról blogban szavazunk, elektronikus szavazást, megnyitom, lezárom, elutasítottuk. Hetes kompromisszum. Mellette, ellenet, tartózkodás, elfogadtuk. 142 következik, mellette, ellenet. Tartózkodás. Elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük a 142-est. 142. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 143-as jön. 143-as tehát. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 8-as, 16-ost visszavonták, jön akkor a 8-as kompromisszum. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 190-es jön, mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. A szavazást megnyitom a 190-esről. Lezárom. Elutasítottuk. 192 jön. Mellette? Mellette ki van? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 191-es mellette? Ellene? tartózkodás elutasítottuk. 193 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 194 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük, a 194 sorról van szó tehát. Elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 195 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 195-ös, tehát elektronikusan. A szavazást lezárom. Elfogadtuk jön az egyes módosító, illetve a 18-as együtt, mert megegyeznek, mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, ö, módosító mellette. Ellene. Ezt is elfogadtuk. Inkább ellenőrizzük, tehát a kettes módosítót ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító jön. 26-os, mondja az elnök úr, 26-os jön. Mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 29-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Elektronikus zárószavazás következik nem elektronikus ellenőrzés, hanem zárószavazás. A teljes jelentésről szavazunk, tehát a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Lezárom. 42 igen, 9 nem szavazat, 10 tartózkodás. Köszönöm szépen, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Let us go. Folytassuk is következő szavazással José Blanco López kollega anyagával az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001. május 22-i 2001 29 LK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvé végrehajtásáról 134 módosítás, 19 kompromisszum, kezdjük is bele. Egyes kompromisszum, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Huszonegyes következik, ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizők. Nyolcas módosító tehát elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 16-os ki van mellette ellene Ellenőrizzük. 16-os tehát elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum ki van mellette. Ki tartózkodás elfogadtuk. 24-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 28-as ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás Valószínűleg elutasítottuk, de ellenőrizzük. 44-es tehát. Kérem, szavazzanak a 44-esre. Lezárom a szavazást. Haha, elfogadtuk. Kérem, emeljék fel a kezüket játhatóban. 45 es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 80-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 80-as módosítóról van szó, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette, ellene Ezt ellenőrizni kell, 49-es módosító, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 60-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 63-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. 63-as tehát, elektronikusan szavazunk, lezárom a szavazást, Elfogadtuk. Ötös kompromisszum ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 75-ös módosító mellette? 75-ös tehát ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 76-os mellette? Ellene ezt ellenőrizzük. 76-osról van szó, tehát elektronikusan szavazunk. Megnyitom és lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 77-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 78-as mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk, 81-es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 85-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 108-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 89-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 90-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 91-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 93-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 94-es mellette, ellene tartózkodás elfogadó, 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 97-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan, 97-esről van szó, elektronikusan szavazunk, kérem, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 98-as, ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 7 es komprom- 7-es kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 112-es módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasított, 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 123 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 127 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 129 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 10-es kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 131 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Elnézést kérek, egy kis tévedés miatt. A 82-es módosító ról valószínűleg nem szavaztunk, 82-es tehát. Meg is történhet. A nyolcadik oldalon van az, az ötös kompromisszum bezárólag, tehát a nyolcas lapon vagyunk, 82-es módosítóról van szó. Ellenőriztük, nem szavaztunk róla, tehát most szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ezt ellenőrizzük elektronikusan. 82-es módosító. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Remek. Végső szavazás következik. Elektronikus úton. Megnyitom a szavazást legot le is zárom. 47 igen, 11 nem arányban. Gratulálok az eredményhez, elfogadtuk a jelentést. Következő. Most pedig az utolsó szavazólistát kell elővenni. Kedves kollégák, a nem nyilvános know-how és üzleti információk üzleti titkok jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelem. Michel Rivászi kolléga munkája, Kétszáznyolc módosítót nyújtottak be, és kompromisszumokat is. Kezdjük is bele. Egyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es és 102-es azonos. Együtt szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum következik. Ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. 114. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 118-as módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. A 8-as módosítót tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 115, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 11-es tehát, elektronikusan szavazunk róla, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 12-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem azt elfogadtuk, de ellenőrizzük. Elnézést kérek miatta. 12-es módosítóról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 122-es következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 1, 2, 3, 124, 125 és ről együtt szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 123, 124, 125-ösről van szó, tehát lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 126-os ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, ez egy nagyon fontos módosító. 13-as tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 127-es következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 128 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 129 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-132-esről együtt szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-134-esről ugyanígy együtt szavazunk, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-136-ról együtt szavazunk, egy mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 142-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 152 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 153 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 154 és 155-ösről együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 156-150 menete ellene, tartózkodás elutasítottuk, 157-158-ra együtt, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 159-esről mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 160, 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 161 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadók, 162 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 169, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 170-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 179-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizők, 179-es tehát. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 178-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás Kérem szépen, hogy világosabban szavazanak. 178-ról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 180-as az SSD-nek a szóbeli módosítójával. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Bocsánat, egy pillanat. Jó, elfogadtuk, de e, a 23-asról is szavazni kellene, mert a 100, 180-as nem zárja ki a 23-ast. Tehát akkor egy lépéssel visszamegyünk, 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 190 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 191-es mellette ellene ellenőrizzük, 191-est ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom, a, lezárom a szavazást. Elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszumot elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 39-eset elektronikusan. Lezárom a szavazást. elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 216-217 együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 218 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 219 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 220 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát 220-as, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva 221 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 222, 222-es módosító. Mégsem szavazunk a 222-esről, mert a 44-es módosítót elutasítottuk. Épp ezért nem szükséges erről a módosítóról szavazni és a 229-essel ugyanaz a helyzet, mivel elutasítottuk a 44-es módosítót. Akkor most a 230-as jön mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 231 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 232 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 233 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 234 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 235 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 236 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 237 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 251 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 267 mellette ellene ellenőrizzük. Tehát 267-es elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 267 igen, 276, bocsánat, 276-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 277 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 278 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 279 a 279-es visszavonták, 280 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette az 59-est elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 79 mellette ellene elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es, bocsánat, bocsánat,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 tartózkodás elfogadva, 80, ne 90 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 96 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 98 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. és az eredmény 46-5-tel szemben. Gratulálunk, és köszönjük szépen, köszönjük mindenkinek, akik ilyen türelmesen végigcsinálták a szavazást. Mit gondolnak? Talán egy kis pihenést megérdemel, megérdemlünk. Ezért kérem a, az első alelnököt, Patricia Toját, hogy elnököljön a ma délelőtti ülése, mert én érdemlem meg leginkább a pihenést, és három órakor megint találkozunk. Patricia, előre is köszönöm. Itt nagyon jól működik a mikrofon. possiamo riprendere il Akkor tehát folytassuk a munkát. Kérem azokat a kollégákat, hogyha valaki ki akar menni, akkor azt gyorsan tegye meg, ugyanis megpróbáljuk a ma délelőtti napi rendi pontokat lezárni időben. A következő napi rendi pontunk a 11-es. Ferejre úr jelentése a kék gazdaságról, Először is a jelentéstevőnek fogom megadni a szót, utána pedig a hozzászólások következnek. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm mindenkinek, jó reggelt kívánok! Nagyon röviden szeretném összefoglalni. Először is az első elképzelés. A kék gazdaság fogalma széles körű, nagyon sok gazdasági szektor kapcsolódik be a tengerek és az óceánok gazdaságába, amelyeket hagyományos szektoroknak is nevezünk, és vannak köztük növekvő szektorok is ennek a gazdasági működésnek egy részét elősvettük, és a jelentésben korlátozott hatáskört jelölt ki a bizottság a kérdésben. A bizottság integráltabb módon kezeli ezeket a kihívásokat, munkahely teremtő kihívásokat, amelyeket elő kell segítenünk a kék gazdaságban. Különféle ágazatokról vannak itt szó, összekapcsolódó ágazatok, amelyek az óceánokhoz, tengerekhez kapcsolódnak, a partvonalakhoz. Elismétlem, hogy nem csak a bizottság közleményével foglalkozunk, mert, mert ez eléggé korlátozott értelemben foglalkozik a témával köze van ennek ahhoz a tudás hiányhoz is, amelyet, amelyel egyelőre meg kell küzdenünk a tengerek és óceánok kérdésében. Ez a tudás hiány pedig olyan korlátokat teremt az innovációk és a fenntartható fejlődés, te, fejlődés értelmében, amelyekkel meg kell küzdeni. Ezért fontos ez, ezt a tudáshiányt leküzdeni azért, hogy jobb eh, beruházásokat, eh, szilárd finanszírozást biztosíthassunk ennek az eh, ágazatnak, ezért van szükség jobb tudásszintre, tengerekről, óceánokról, és hogy hosszú távon is kiszámíthatóak legyenek ezek a beruházások. Itt azokról a beruházási visszavágásokról van szó, csökkentésekről, amelyekről úgy gondoltuk, hogy valamiféle hatástanulmányt kellett volna végezniük átfogó értelemben azért, azért, hogy megnézhessük, hogy ez miként befolyásolja a gazdaságot. Számos ötletet kaptunk eh, kutatási eredményekből, amelyet közpénzekből finanszíroztak, és ezek általános érdeklődésre tarthatnának számot. Javaslat született konkrét intézkedésekről hozzáférhetővé kell tenni azokat az adatokat, amelyek rendelkezésre állnak a tengerfenékről és az benne lévő élőforrásokról. Egy negyedik gondolatként hadd mondjam el, hogy ez összekapcsolódik azzal a nagy hiányjal, amely a képzett munkaerővel függ össze ebben, ezen a területen, a technikusokról, mérnökökről, kutatókról és egyéb szakemberekről van szó. És ez a képzett munkaerő hiánya önmagában is akadályozza azt, hogy teljes mértékeben el, elérhessük a kék gazdaság minden teljesítőképességét. Ezért fontos tehát, hogy felszámoljuk ezt a hiányt, és beruházunk ezekbe az ágazatokba, képezünk több munkaerőt, szó lehet itt többek között állásfoglalásokról, annak megvizsgálásáról, hogy további beruházásra van szükség oktatásokban, innovációs területen a tagállamokban. Van még egy szempont, amit szeretnék elmondani. Amikor arról van szó, hogy ki kell használnunk ezt a potenciált a külgazdaságban, nem szabad azt elérnünk, hogy a tengereknél és az óceánokban, óceánok kérdésében nem fenntartható módszereket használjunk, amelyeket már a szárazföldi területen is nem fenntarthatónak tartottunk, ez nagy hiba lenne. Itt olyan forrásokat kell felhasználni, amelyeket amelyek megfelelő módon használják ki az erőforrások fenntartható képességét. Ki kell használni tehát ezeket a forrásokat, amelyek hosszú távon nem lépnek túl a természetes megújuló képességen, nem merítik ki azokat, hiszen azok akkor nem fenntarthatóak. Ezért fontos tehát azért, hogy a ökoinnovációkkal innovációkkal megnézzük azokat a módszereket, amelyel a klímaváltozást, az elszegényedést tudjuk felhasználni, felhasználni felszámolni, illetve ezeknek a következményeit, és minden egyes programnak úgy kell kialakítani, hogy ez a kék gazdaság előnyére váljon. Szükség van olyan pénzügyi keretre, amelyel ösztönözni tudjuk a kék gazdaság fejlesztését és a munkahelyteremtését. Szükség van ilyen keretekre, hogy a már meglévő eszközöket is kihasználhassuk. Nem feltétlenül arról van szó, hogy új pénzügyi eszközökre van szükség, hanem jobban össze kell kapcsolni a már meglévőket, a strukturális alapokat, a beruházási alapokat, a kutatási kereteket, és jobb összekapcsolódásokat, szinergiákat kell kialakítani ezek között az eszközök között azért, hogy az érintettek, a hatóságok és a vállalkozások, a kis és középvállások, valamint a civil szervezetek is jobban részt vehessenek a feladatban. A jelenlegi lehetőséget is jobban szét kéne teríteni. Hetedik pontként beszélek a specializálás, a szakosodás stratégiai szükségéről. Meg kell, jobban meg kell vizsgálni, hogy miféle értékláncok és értékelési lehetőségek vannak a kék gazdaságban. Nagy jelentősége van a partmenti társadalmok bevonásának, hogy jobban részt vegyenek a gazdaságban, minden láncszemnek fontos szerepe van. Ez egy olyan előfeltétel, amelyel el lehet érni mindazokat az innovációs potenciálokat, lehet munkahelyet teremteni, és fenntartható fejlődést lehet teremteni a kék belül. Végül pedig hangsúlyozni szeretném a következőt. Az egyes korlátok belülkon belül jobban meg kell vizsgálni az egyes ágazatokat és azok igényét, és a halászat, vízhasználat, a kereskedelem, a szállítás, hajójavítás, a tengeri körutak, a biotechnológia, ásványi anyagok kinyerése, mindezeket figyelembe kell venni ahhoz, hogy ez az ágazat fejlődni tudjon. Az innováció nem csak az olyasmikre korláz, korlátozódik, mint a, a fejlődő ágazatok, mint a biotechnológia, vagy mint a tengerfenekek kinyerés, anyagainak kinyerése, hanem már létező ágazatokra is, mint a halászat, a hajójavítás, a kikötői iparágak. Jó kapcsolatokat kell kialakítani azért, hogy ezek a lehetőségek megteremtődjenek, akár a halászati szakbizottságot is be lehet vonni a munkába, kérünk tőlük ajánlásokat véleményt a jelentéshez. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a bevezetőt is. Ennek a jelentésnek nagyon lényeges tartalma van, most pedig a néppárt képviselőjének fogom megadni a szót. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek először is. Szeretnék köszönetet mondani kollégánknak, Fereire úrnak hogy ilyen kivételes erőfeszítést tesz a témával kapcsolatos jelentés kidolgozásában. Ferreira úr valószínűleg számít arra, hogy pártom részéről, a néppárt részéről nagyon sok módosító indítvány érkezik, abban minden bizonyal egyet értünk, hogy nem érthetünk egyet mindenben. Először is azokra a pontokra szeretnék összpontosítani, amelyeket nagyon fontosnak tartok, és véleményem szerint ezeket jobban ki kellett volna hangsúlyozni. Kérem engedjék meg, hogy görögül szóljak, ugyanis szeretném a görög népnek küldeni ezt az üzenetet. Το report διατύπωσα ότι έχει πέσει σημαντικό βάρος της ανάλυσης. Köszönöm szépen. Tehát azt láttam a jelentésben, hogy nagyon nagy súlyt helyeztek a hagyományos ágazatokra, amelyekre a kék növekedés vonatkozik. Szerintem ez nem feltétlenül rossz dolog, azonban az aggaszt, hogy egyebek mellett a középpontban az áll, hogy a jelenlegi állapotot, a kód kívánják fenntartani, ami a kék növekedést illeti. Az a benyomásom, hogy ezt pedig protekcionista indokokkal szeretnék megvalósítani a versenyképesség fellendítésének múltjára való tekintet nélkül, a multiplikátor hatást pedig figyelembe kell venni a kék növekedésnél, hiszen ez jelentős hatással lesz a gazdaságra. Például nézzük a hajójavítást, a hagyományos ágazatokat illetően, mint például a hajógyártás, ugyanis az energiahatékonyság a környezetvédelem ágazatát is komolyan érintik ezek a kérdések. Azokat az a azok az aggályok, amelyek a kutatásokkal és az erőforrásokkal kapcsolatosak, azok tartalmaz a jelentés, azonban a jelentéstevő nem vizsgálja meg azt a stratégiát, amely a kutatási programra vonatkozhat a kék növekedés fellendítését illetően, illetve figyelmen kívül hagyja a stratégiai beruházási alapot, illetve a magánszektorból származó erőforrásokat, amelyeket szintén a kutatás fejlesztése lehetne fordítani. A következő pont, amire szeretnék központosítani, a stratégiai tervezése vonatkozik, ami a pénzügyi forrásokat, illetve pénzügyi szükségleteket illeti. Nyilván nem minden ágazat kaphat finanszírozást, jól lehet, én ebben reménykedem, hogy a lehető leghamarabb megkapják, ugyanakkor viszont az a valóság, vagy az kell legyen a valóság, hogy célzott forrásokat biztosítanak számukra objektív kritériumok alapján, olyan ágazatok esetében például, amelyek jelentős potenciál rendelkeznek. Véleményem szerint tehát előnyösebb lenne, hogyha csak néhány szektor kapna megfelelő összegű finanszírozást, nem pedig minden szektor egy kis összegűt. Például az ipar, a bányászat, illetve kitermelő ágazat, energia és idegenforgalom. forgalom. A harmadik pont, amelyre szerettem volna utalni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a kék növekedés szempontjából, ez az idegenforgalom, ugyanis ez munkahelyeket teremthet, és jelentősen hozzájárul a növekedéshez. A statisztikák alapján megállapítható, hogy a turizmus 12 millió munkahelyet nyújt, 2 millió cég foglalkozik ezzel, és ott van még a kulturális turizmus, amely pedig a teljes európai turizmusnak a 40%-át teszi ki. Meg kell találnunk annak módját, hogy ezt fokozzuk a kék növekedés keretében. Az egyharmada a turisztikai tevékenységeknek a partment, illetve tengeri turizmusból származik. Ez körülbelül 3,2 millió embert érint, akik ebben az ágazatban dolgoznak, és több mint 183 millió euró érkezik a gazdaságba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 Teljesen mindegy, hogy milyen politikai frakcióból érkeztünk, nagy közös célunk van, ez pedig az, hogy több és jobb munkahelyet akarunk, fenntartható munkahelyeket az Európai Unió polgárai számára. Ebbe az irányba kell tehát elmozdulnunk, és az Európai Néppárt módosítói pedig pontosan ebbe az irányba fognak mutatni. Köszönöm. Szeretném még egyszer elmondani Fereire úr, hogy nagyon várom az önnel való konstruktív együttműködést. Köszönöm szépen. E Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Én nem utaltam egyenlőre a módosító határidőre, de kérem vegyék figyelembe, hogy nagyon sok témánk van, még a trilógussal is kell foglalkoznunk, úgyhogy kérem, hogy röviden szóljanak. First of all, I would like to thank... Először is szeretném megköszönni az előadónak azt a nagyon jó első tervezetet, amely felvázolja a legfontosabb kérdéseket, de ma olyan fontos kérdésekre szeretnék koncentrálni, méghozzá ötre, és néhány javaslatra, amit szerintem, hogy majd az előadó és a bizottság is meghallgat. Először is, amikor az európai óceánokról és tengerekről beszélünk, olyasmiről van szó, ami nagyon sokszínű, és ö, ö, egészen más a mélysége a Fekete-tengernek Romániánál, mint az Atlanti-óceánnak Írországnál, vagy a Földközi-tengernek. Ezért nagyon fontos, hogy a bizottság ne egy megoldást fogadjon el, hanem olyan vállalkozásokba kell belekezni, amelyben feloltjuk az e európai tengereket zónákra, és mindegyiknek eh, külön kell foglalkozni a feladataival, kihívásaival, kezdeményezéseivel, és eh, számukra kell kialakítani megoldásokat. Másodszor egyetértek az előadóval arról, hogy a bizottság megfogalmazása kicsit homályos, de ez az alkalom számunkra arra, hogy eh, hozzájáruljunk, és olyan stratégiát alakítsunk ki, amely pozitív eredményeket hozhat, hiszen ez egy olyan terület, amelyben rengeteg potenciál rejlik frakciónk olyan módosítókat fog benyújtani, amely összekapcsolja az óceánokat és a tengereket, és az energia kérdését, különösen amikor az innovatív energiáról van szó, hiszen hatalmas potenciál rejlik, amit nekünk ki kell aknázni. Harmadszor az előadó hivatkozik arra, hogy azonosítani kell a finanszírozási lehetőségeket, hogy milyen beruházásra van szükség, ezzel egyetértünk, de úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy kijelöljük ezeket, tudományos elemzésekre van szükség, számszerűsíteni kell az egyes országok kék gazdaságát, hiszen csak ilyen vizsgálat után tudjuk ki, kimenni a korábban említett pénzügyi eszközöket, és arra is oda kell figyelnünk, hogy ezeket az alapokat ne pazarolják el, és ne ismételjék meg a projekteket. Negyedszer meg kell gondolnunk annak a lehetőségét, hogy számos, féle, számos közös tengeri területet, természetvédelmi területnek jelölnünk ki, ahol ezek a tisztá területek túlélhetnek és a regenerálódhatnak a tengerfeneken. Hisz ez, ezzel is hozzájárulhatunk a tengerek fenntarthatóságához. Most szeretném a szakbizottságot felhívni arra, hogy hozzunk létre egy, létre egy tengerészeti szuperhatóságot. Ezt a módosítást én fogom benyújtani, mert azt gondolom, hogy kell egy olyan hatóság, amely felvállalja mind, minden tengeri feladat jelentőségét. Vannak különféle hatóságaink, és gyakran a jobb, jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal egy fezetőség alá kell ezeket hozni, és ez a felső tengérészeti tanács koordinálná az összes szakpolitikai kérdéseket. Szeretném tudni, hogy a bizottság és az előadónak mi a vélemény egy ilyen javaslatról. Ezt pedig abba is hagyom most, és válom az előadó és az árnyék előadók véleményét, miként tudnak szolid szilárd stratégiát kialakítani. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönjük, Táli asszony. A zöldek részéről Maradai úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Spanyolul fogok beszélni. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen ezzel a jelentéssel kapcsolatos munkáját, és úgy hiszem, hogy ebben a hangulatban fogunk majd a továbbiakban is haladni. Nyilvánvalóan nagyon sok munka vár még ránk, és nagyon jelentős vitákat kell majd lefolytatnunk. Az első következtetés ezzel a jelentéssel kapcsolatban a bizottság közleményét illetően egy kicsit meglepő, hogy a tenger milyen mértékben vált ismeretlenné Európa számára. Szerintem ez eléggé jó első lépés, hogyha ezt hozzátesszük a parlament részéről ehhez a jelentéshez. De azt gondolom, hogy még mindig, és most egyébként az előttem felszólaló kolléganőm utolsó hozzászólásához szeretnék kötődni, hogy a tengerrel kapcsolatban még nincsen átfogó európai politikánk, a tenger nagyon összetett, nagyon bonyolult forrás, ott van minden egyes tagállam, foglalkozunk a a halászattal, de a tengerrel, mint valósággal eddig még nem tudtunk kellő mértékben foglalkozni, és ezt a jelentés is nyilvánvalóvá teszi. A jelentés az első megállapításában a bizottság jelent, illetve beszámolójával kapcsolatban elkezd egy újfajta szerepet meghatározni Európa számára ezen a területen. Tehát az Európa távolmaradása, Európa hiánya ebben az esetben részben már kompenzálásra került az egyes tagállamok jogos tengerpolitikáival kapcsolatban. Ez azonban nem helyettesíti, nem válthatja fel az európai jelenlétet olyan megfelelővé, olyan ambiciózusá, amilyennek lennie kell. Tehát van egyfajta megközelítés, ami a közleményben tulajdonképpen arra korlátozódik, hogy a mélytengeri kitermelő ágazattal foglalkozzék, az ásványi anyagok tekintetében, de ezért mégiscsak innen kiindulva egyfajta integrált, átfogó, teljes képet kaphatunk, például a természetesek erőforrások, környezetvédelem, fenntarthatóság védelme, stb. irányába lépünk el. A néppárti kolléganőm is utalt ezekre. Figyelembe kell tehát venni ezen elemek közötti egyensúlyt, illetve egy lehető leginkább globális megközelítés. Ahogyan jelentés mondja, hogy a növekedés, a Jobs and Growth, ami olyan szlogen, egyfajta varázsszer, ami mindent megold, hát ez nem elegendő, ugyanis okosan kell, fenntartható módon, tisztelettel kell növekednünk, úgy, hogy ismerjük azt a területet, a tengert, amelyet ki akarunk aknázni. Az Európai Unió passzivitása szintén érinti a deep sea mining, a métergeri kitermelés területét. Tehát egy, valamilyen módon jelen van az egyéb európai tagállamokban is, azonban bizonyos országok világszerte nagyon agresszív politikát folytatnak ezen a területen. Ezért azt gondolom, hogy aktív partnerként betöltött szerepre kellene összpontosítanunk a mélytengeri, kiter, kitermelő ágazat tekintetében. A bizottság közleményének célja kell legyen az a tájékoztatás, az az információ, amelyet pozitív szempontból kell fejleszteni, rugalmasságra van szükség, természetesen beszélnünk kell a tengerfenékről, ugyanakkor viszont a tenger, a víztestről is, és egyéb dolgokról is szeretnék szólni, például tudnunk kell koordinálni az intelligens szakosodás támogatnunk kell a tagállamok között, illetve figyelembe kell vennünk az integráció szempontjából, ahogyan kérem mondja az elnök asszony, zárja le most már, tehát figyelembe kell vennünk azokat a széttöredezett tengerpolitikákat, amelyek lé léteznek, a tengerészeti, hajózási, ágazatot, illetve a turizmust is figyelembe kell vennünk, és elsősorban azt gondolom, hogy támogatni kell azt a javaslatot, amelyet a jelentés is tartalmaz, hogy képzésre van szükség, illetve, hogy egy innovációs központ nyílhasson az Európai Unióban. Szerintem a képzés és az innováció nagyon fontos szempontjai a következő időszaknak. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony a javaslatom tehát az volt, hogy korlátozzuk a felszólalási időt. Nagyon kevés az időnk, nagyon sokan szeretnének hozzászólni, ezért kérem, hogy nagyon röviden szóljanak. Eh, Vaxas úr nevében szólok hozzá, aki most sajnos nem lehet itt. Úgyhogy az ő üzenetét szeretném továbbítani, Vaxas úr. Azt szeretné, ha a szövegben olyan ágazatokat is belevegyenek, mint például az akvakultúra, és szeretné, hogyha a beruházásokat is olyan tekintetbe valósítanak meg, hogy jól kismerjük a tengeri környezetet, de mindig a fenntarthatóság keretein belül ennyi lett volna. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, most pedig Geri, asszony követ, eh, Geri úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel az előző parlamenti időszakban én készítettem egy jelentést ezzel kapcsolatban, örülök annak, hogy újra foglalkozunk ezzel a kapcsolatban. A kék gazdaságnak nyilvánvalóan vannak lehetőségei Európában, nem csak az idegenforgalom, turizmus, hanem elsősorban az energia szempontjából. Csak két vonatkozására szeretnék utalni. Az egyik amelyet a, a, a Kerr megyében a Westway Projectnek hívnak, amikor 2018-ra 5 megawatt elektromos áramot szeretnének termelni, és remélhetőleg ezt megismétlik majd más más területeken. És más területen is fontos projektek történnek. Szeretném azt mondani a jelentéstevőnek, tehát a Horizon 2020-nak az összegét csökkentették, nem pedig növelték. Hogyha pedig, hogyha fenntartható módon szeretnénk ezeket a dolgokat gyakorolni, akkor inkább az ellenkezére lenne, kellene fordítani pénzt. Köszönöm szépen a bizottság részéről, Kínan úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük a jelentéstevőnek ezt a jelentést, nagy érdeklődéssel olvastuk. Ugyanis több olyan kérdéssel foglalkozik, amely számunkra is jelentős. Ugyanakkor szeretném világossá tenni azt, hogy itt talán félreértés van a kék gazdaságról szóló közleménnyel kapcsolatban. Mi nem akartuk ezt csak a tengerfenék kiaknázására fordítani, hanem sokkal szélesebb körű felhívást akartunk ezzel kapcsolatban. És az innováció kifejezés alatt mind a tengeri iparágnak a hagyományos ágazataira, mint például a hajóépítés, halászatra gondoltunk, és új területeire is, mint a biotechnológia vagy az óceán energiája. Tehát az innováció mindegyik területen ezek közül fontos. Persze a kérdés az, hogy hogyan tudjuk meghatározni a kék gazdaságnak a méretét, és azt, hogy milyen fajta pénzügyi támogatásra van szükség ehhez. Ezek fontos kérdések, amelyeket a bizottság is vizsgál. Ezen kívül szeretnénk mélyebbre menően foglalkozni a kék gazdaság segítéséhez szükséges ügynökségről. Még eddig nem gondolkodtunk erről a mélyebben. Nyilvánvalóan megvárjuk a jelentésnek a végső formáját, és aztán újabb megjegyzéseket teszünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most fél perces fűzés Ferrero úr részéről. Tisztelt elnök asszony, néhány percben nem tudok túl sokat mondani, de szeretném megköszönni mindazokat, mindazoknak a munkáját, akik hozzászólnak. Megegyeztünk mindent, amit elővezetek, hozzászólásaikat, megjegyzéseiket. Egyértelmű kapcsolati pontok vannak a mi munkánkkal, átfogó az egyetértés szerintem. Van egy-két pont, amely nézeteltéréshez vezet, de nagyon remélem, hogy tudunk együttműködni minden árnyék előadóval ezekről a javaslatokról, amelyek ebből majd megszületnek, és így módon javítani tudjuk ezt a jelentést. Eh, Köszönöm szépen ezt a vitát, mondja az elnök asszony. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos témát sikerült kiveséznünk, azzal együtt, hogy nagyon kevés volt az időnk. A módosítók beterjesztésének határideje pedig bocsánat, most pedig akkor térjünk át a 12-es napi rendi pontra. Del Castillo kollégá következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan elhangzott tehát, a trilógus következik. A távközlési egységes belső piacsal kapcsolatos rendelet, illetve szabályozás, amelyet körülbelül egy éve hagytunk jóvá itt az Európai Parlamentben, és nem lehetett megkezdeni a trilógust, például a választások, illetve az új bizottság miatt, de én azt mondanám, hogy elsősorban azért, mert a tanács nagyon sok időt töltött azzal, hogy közös álláspontra jusson, így a soros elnökségnek, a lett elnökségnek volt ezzel kapcsolatban gondja, Végül a lett elnökséggel kezdődött meg ez a trilógus. Az első trilógus ülésünkre már korábban sort kerül, illetve különböző technikai találkozókra kettő már volt, lesz egy harmadik, a második trilógus pedig április 21-én következik be a következő helyzettel találtuk szembe magunkat. Egyrésztről az elnökség már a kezdetektől fogva arra utalt, hogy a három alapvető pillére ennek az anyagnak, ami a spektrummal foglalkozik. Itt a bizottság úgy döntött, hogy semmiféle közös álláspontot nem dolgoz ki, hanem ezt kizárja, mint tárgyalási területet e rendelettel kapcsolatban. Mi pedig Európai Parlamentként ragaszkodtunk ahhoz, hogy mennyire fontos a spektrum kérdése annak érdekében, hogy valódi európai piac jönjön létre a távközlés terén. Az elnökség pedig ragaszkodik ehhez a témához, és jól lehet mi támogatjuk a spektrum témáját, a roaming és az open internet, illetve az internet semlegességének kérdése is felmerültek. Tehát a másik két pillér egyrésztről a roaming, a másik pedig a nyílt internet semlegesség. Azt is meg kell említenem, hogy az IMCO javaslatára számos aspektus merült fel, amely kapcsolódik a fogyasztói jogokhoz, és ezek kapcsolódnak ugyanúgy a roaming, az, mint az Open Internethez. Felmerült tehát, hogy ezeket a rendeletbe is belevegyék, ugyanis a többi témával kapcsolatban, ami a fogyasztói jogokat illeti, amelyekről úgy döntöttek, hogy egy külön irányelv születik majd arról, de a bizottságnak ezt az irányelvbe kellett tehát bevennie az egyetemes szolgáltatásokról szóló irányelvbe. Minden esetre egyes szempontoknál az említett területek is a trialógus során megbeszélésre kerülnek. Ami pedig a roamingot illeti, a tanács illetve közöttünk fennálló különbség és távolság jelentős. A parlament célja még mindig az, hogy azoknál a személyeknél, akik ideiglenesen roamingot használnak, ne legyen több díj, plusz díj, hogyha hangalapú illetve üzenet alapú kommunikációt használnak. Ezzel kapcsolatban nem szeretnénk sokkal többet beszélni, mert más trilógusról is fogják önöket tájékoztatni, ami pedig az Open Internet neutrality illeti. A bizottság a másik két fél kérésére, itt is nagy, nagyok a különbségek egyébként, javaslatokkal fog elállni, előállni annak érdekében, hogy megoldja a helyzetet. Köszönöm szépen, Pilár, mondja az elnök asszony. A le- minden jót kívánunk e jelentéssel kapcsolatban, és természetesen tájékoztathat majd minket később is. Most pedig Lange úr következik, aki egy e, nagyon bonyolult trilógus boldog lezárásáról fog szólni nekünk, ami nagyon pozitív eredménye rendelkezik, ehhez gratulálunk neki, parancsoljon. Köszönöm e, szépen, elnök asszony. Az indirekt földhasználati változásokkal kapcsolatos háromoldalú tárgyalásokat befejeztük. Április másodikán nem sikerült megállapodásra jutni a második tárgyaláson, tehát április első előtt nem csődket. Aztán a parlament az MV bizottság vezetésével egy másik mód, javaslatot tett és nagyban elfogadta a tanácsnak az álláspontját ez pedig a minimális kötelező eh, célkitűzések eh, a második generációs bioüzemanyagok kapcsolatban. Eh, április 1-én a tanács elfogadta a tárgyalások eredményét, így döntést tudtunk hozni. Az ITRE álláspontja tükröződik a tárgyalási eredményekben. Az ENVE és az ITRE, ITRE között volt vitatott kérdés, mert nem mindkét bizottság volt képvisele, Vidal Quatras úr például nem, aztán nem volt meg a tudományos támogatása bizonyos kérdéseknek, de ugyanakkor jelentési kötelezettségünk volt, de nem a számítások. A másik fontos pont a második generációs bioüzemanyagotoknak a maximum célja, ami 6,9% százalékot eredetleg a tanácssal 7%-ban tudtunk megegyezni, amely még magasabb volt, mint eredetileg terveztük. A legutóbbi jogalkotási folyamatban sikerült emellé állítani a többséget aztán volt az opcionális célkitűzés 0,5%-kal, ugyanezen bioüzemanyagokkal, eh, a, eh, korábban maximálisan kétszerese volt ennek, most pedig akkor a bioetanol számára lett volna egy alcélkitűzés, ez volt az ITRE-nek az álláspontja. 2020 után pedig eh, lesz egy lehetőség, amely az ITRE és mások kérésére történt bevételre, és a jelentéstevő is egyetértett ezzel. Tehát a bizottságot megkérjük, hogy javasolja a megújuló eh, bioüzemanyagnak használatát 2020 után. Tehát az ITRE eh, szempontjából ez egy pozitív eredmény, néhány ütője van ennek a dolognak, de az végeredményben az eredmény és a kompromisszum az megelégedésünkre szolgál. Még az MV kollégák is a mi vérveinket fogadták el nagy részben. Tehát az áprilisi plenárison pozitív szavazást, legalábbis ezt javaslom. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon sajnálom, hogy nem voltak itt többen, ugyanis mindkét téma nagyon fontos. De e, támogatom ezzel együtt Pilar del Castellot és Lange úrnak is gratulálok, illetve köszönjük ezeket a bemutatott eredményeket. Talán nem mindenki elégedett ezekkel az eredményekkel, minden esetre nagyon fontos dossziékat e, lehetett így lezárni. Háromkor találkozunk. Köszönöm mindenkinek.